Ez holnap kezd ketyegni, ez a három hónap. A 425-ös, 424-es, 426-os és 427-es 2000 per 10 per 2010-es szövegekről van szó. Ezeket tehát a jegyzőkönyvbe ha nincs ellenvetés a